E, proszę Państwa, jeszcze chwilę És még egy pillanat erejéig kérem a figyelmüket a költségvetés kapcsán. A napirend alapján, ugye Súrján úr és Banka urak jelentéséről ö, kell szavaznunk az Európai Unió 2010-es évi általános költségvetésről. A négyes módosítóval folytatjuk. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Czwarty. W drodze głosowania podzielonego. Pierwsza część. Kto jest za? Négyes bekezdés, részenként szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tize, hatos módosító mellette. Ellene. Tartoz. Ezt ellenőriznünk kell elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 320-an támogatták, 236 ellenszavazat érkezett, 10 tartózkodás elfogadtuk. Itt egyszerű többségre volt szükség, úgyhogy elfogadtuk. Egyes módosító indítvány, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 314 igen, 237 nem, 20 tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Súrján úr egy szóbeli módosítással kíván élni. Súrján úr, szóbeli módosítás. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr azt javasoltuk, hogy ezt a hármas, illetve hetes módosítást, amelyek tulajdonképpen a szövegben megegyeznek egymással, hogy ezt három részben szavazzunk erről, és a szóbeli módosítás a második részt választ, változtatja meg. Miért? Azért, mert az eredeti szöveg megemlítette az Európai Bizottság véleményét, de időközben a tanács úgy döntött, döntött ebben a kérdésben, és ezért most fölolvasom az új javaslatot. Tudomásul veszi, hogy az Európai Tanács végkövetkeztetései mely szerint az Európai Uniós tagállamai készek arra, hogy hozzájárulj, hogy 2,4 milliárdos hozzájárulásra készek évenként 2010-től eh, 2012-ig. Azonban hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos az, a tájékoztatás, és mennyire fontos a részvételről és a hozzájárulásról való tájékoztatás az Európai Unió költségvetéséből 2011 és 2012-re. Azt javaslom tehát, hogy mind a három rész mellett szavazzunk, szavazzuk meg. Tehát ktoś protestuje przeciwko poprawce arra kérném önöket, hogy a szobali módosítás mellett vagy ellen szavaz-e valaki, nem, akkor erről a módosításról szavazunk. Három különböző részben, és név szerint. Megnyitom a szavazást az első részről. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 525 igen szavazat, 25 ellenszavazat és 15 tartózkodás érkezett, elfogadtuk. Második rész. A szóbeli módosítással együtt, mellette, illetve megnyitom az elektronikus szavazást, javítja magát az elnök. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 515 igen szavazat, 28 nem, 17 tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 515 igen szavazat, 29 nem, 18 tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as módosító indítvány mellette. Ellene. tartózkodás, elutasítottuk. Most pedig a módosított eh, állásfoglalás tervezetről szavazunk név szerint. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 483 igen, 48 nem, 32 tartózkodás. Elfogadtuk. Hölgyeim és uraim, szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek ismét. Szeretnék gratulálni mindannyiuknak, illetve azoknak a szakbizottságoknak, akik a költségvetésen dolgoznak. Ezzel a költségvetésről szóló szavazás befejeződött. Súrján úr, Manka úr, gratulálok Önöknek! Ja korzystam z okazji, żeby złożyć... És megragadom az alkalmat arra, hogy önöknek boldog karácsonyt kívánjak, és sikeres új évet, illetve még kellemes három hetet, amely hátra van az évből. A következő év nagyon sok komoly feladatot ö, ró majd ránk. Január 12-én újévi ünnepséget tartunk majd a parlamentben és a Lisszaboni szerződés elfogadását is ünnepeljük. Ne felejtsék el ezt a dátumot. Január 12-én találkozunk tehát. Viszontlátásra! Okay, the next napirenden a következő pont, öt frakció közös állásfoglalás indítványa a dokumentumokhoz való hozzáférés jogi keretéhez a Lisszaboni szerződés hatályba lépése kapcsán. Buszutti úr kíván felszólalni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hiba csúszott a néppárti szavazó listába. A néppárti kollégáknak mondom, hogy a két külön szavazás esetében mindkettőre plusz jelet írjanak oda, tehát mind a kettőre pozitív a válaszunk. Elnök asszony, ügyrendi felszólalás, ügyrendi felszólalás. Nem tudom, hogy miért untat minket a néppárt a saját hibaival itt. Szavazunk az M pontról. Ki támogatja az M pontot? Ki van ellene? Tartózkodás, ez elbukott. N pont mellette ellene tartózkodás, ezt sem fogadtuk el. Az egész állásfoglalási tervezetről azonban név szerint kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt, és elfogadottnak tekintem. Következő témánk öt állásfoglási indítvány a szubszidiaritás elvéről. Schulz úr kíván erről felszólalni. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Itt szeretném megismételni az ülés elején elhangzott kérésemet. Örülök, hogy mindig felébrednek a kollégák, amikor én kapok szót. Tehát a 177-es pont 4-es alpontja alapján kérem, hogy ezt a szavazást halasszuk el, és vizsgálja meg a parlament, hogy egyáltalán van-e kompetenciánk ebben a kérdésben dönteni és szavazni. Schulz úr javaslattal élt, egy támogató és egy ellenző felszólalásnak helyet tudok most adni. Ki kíván ellene felszólalni? Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, elnökasszony! Itt egy eljárási kérdésről van szó. A Cashman jelentés kapcsán el kellett dönteni, hogy jelentést írunk, vagy pedig egy új jogalkotási eljárásba kezdünk. A szocialisták ragaszkodtak ehhez, és el szeretném mondani, hogy az olaszországi média szabadság kérdése kapcsán a biztos úr elmondta, hogy nincsen nekünk ebben kompetenciánk, most pedig a szocialisták fogalmazzák meg ezt. Ha a szocialistáknak tetszik, akkor elismerik, hogy nincs kompetenciánk, ha nem tetszik nekik, akkor nem. Tehát ne essünk be a csapdájukba. Ugyanakkor valóban meg kell fogalmazni ezt a kérdést, hogy az emberi jogi konvenciók kapcsán van-e kompetenciánk a kollégáknak el szeretném mondani, hogy a Lisszaboni szerződés alapján az Európai Unió gyakorlatilag csatlakozott az emberi jogi konvencióhoz, ezért legitim dolog erről a kérdésről beszélnünk, és nem csak a római parlamentben, hanem nálunk is, igenis van ennek értelme. Harmadsorban pedig egy perc lett volna erre. Utolsó érvem következik. Utolsó érvem, elnök asszony, utolsó. Nem vagyunk jogászok, politikusok vagyunk. Több millió ember foglalkoztat ez a döntésünk, és szerintem igenis szavaznunk kell róla. We are now going to vote on the proposal. Akkor most először szavazunk az elhalasztási javaslatról. Ki támogatja Schulz úr javaslatát, hogy ne szavazzunk erről? Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem tisztább ügy, hogyha ezt ellenőrizzük. Elektronikus szavazást rendelek el ugyanerről a kérdésről. Kérem szavazzanak. Has everybody voted? The vote is now closed. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, amelynek az eredménye a következő. 569 szavazóból 283-an támogatták, 259-en ellenezték, aztán Schulz úr javaslatát elfogadta a ház. Most hét állásfoglalási indítványról fogunk szavazni, a belaruszi helyzetre vonatkoznak ezek. A 17-es bekezdéssel kapcsolatban szóbeli módosítóval kíván élni Poteszivecs úr. Igen, valóban elnök asszony. Ennek a szóbeli módosítónak az a lényege, hogy utaljon a szöveg a fehéroroszországi helyzet legutóbbi eseményeire. Ezekhez módosítomban egy új aktivista nevét szeretném még hozzáfűzni a szöveghez, aki kimaradt azoknak a névsorából, akiket eredetileg beleírtunk ebbe. Változtatásom után a szöveg, a következő módon hangzana a szöveg, Jaufen an Afnachel esetét is vegyük föl, 2009. december 6-án vele történteket. Tehát ez egy név hozzáadásában áll, ez a szóbeli módosítási javaslat, egyébként a szöveg változatlan. Ellenzie valaki ezt a szóbeli módosítót? Nem látok jelentkezőt. So we will vote on the modified, uh, paragraph. Akkor kitámogatja így a bekezdést, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk azt. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. The joint motion for resolution. A közös állásfoglalás egészéről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. A következő szavazás a Kongói Demokratikus Köztársaságban előfordult erőszakkal kapcsolatos. Közös állásfoglalásról van szó, egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, ugyanúgy elutasítottuk. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Név szerint szavazunk a 9-es szavazásról. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosítás. Szintén elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Négyes módosítás. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A közös állásfoglalási javaslatról szavazunk, a teljes szövegről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És ezzel lezártuk a szavazást. Köszönöm.